képviselőtársunk közölte velünk, hogy október 15-től az Európai Konzervatív Reform frakciót erősíti majd. Oda lép át. Most pedig a napi rendel kapcsolatban, illetve a munkatervel kapcsolatban